Okay. Dear colleagues. Kedves kollégák, elkezdjük a mai ülést. Az első napi rendi pont, a nyolcas, az elnök közleményei, a koordinátorok ajánlásai. Március 31-én találkoztak a koordinátorok. Ezeket az ajánlásokat elektronikus formában mindenkinek elküldtük. Amennyiben nincsen ellenvetés, úgy ezt elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig elkezdhetjük a mai ülést a szavazással. Az első napi rendi pont a műanyag zacskók csökkentése, második olvasatra ajánlattervezetek kialakításáról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. We have one SED more. Egyel többen szavaztak a szocialisták köréből. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk Aukin asszonynak. Ilyen.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 Nézzük meg a kettes kompromisszumost, ki van mellette, ki, tart, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 137-es módosítót kiegészítéssel. Ki van a 137-es mellett? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nézzük meg a négyes kompromisszumost, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 160-as módosítót, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik? Nézzük meg elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 161-es, 162-es együtt, ki van mellettük, ellenük, elutasítva. 163-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 167-es két részben Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadva. Ötös kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emendamento 200. 200-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 202-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszumos. Ellenőrizzük. 203-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas kompromisszumos. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 214-es, 215-ös is mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 232-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 233-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kétszázhatvanhatos mellette, ellene, tartózkodás, úgy néz ki, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Tizennégy elkompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14b okafogyottá vált, tehát most a 276-osról szavazunk. Ki van a 276-os mellett? Néppárt mellette vagy ellene? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 289-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 290-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 295-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 294-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 292-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 291-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 293-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 296 asról nem szavazunk, ez csak nyelvi, 297-es mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva mégiscsak elnézést. 298-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 299-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 302-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 304-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 308-as és 309-es azonosak együtt, mellettük, tartóz, ellenük, tartózkodás elutasítva. 310-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 311-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 314-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 313-as kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 315-ös kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 316-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 317-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es A kompromisszumos 17-en kompromisszum mellett, furcsa többség, ellene, elutasítva, de ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17B okafogyott? Nem. Mégis szavazunk erről. Ah, yes. Kompromisszum 17B. 17B. Kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Háromszáznegyvenkettes. Háromszáznegyvenkettes mellette senki ellene. Tartózkodás elutasítva. 343-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megosztottak a frakciók. Avete votato Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 344-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 341-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 345-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 340 347-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 348-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 349-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 350-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 352-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 353 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 351-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 354-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 356-os Irácsa Garcia Perez mellette ellene tartózkodás elfogadva. 357-es, 358-as azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 359-es kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 359-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 360-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nézzük meg most a preambulum bekezdéseket. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy szavazat különbséggel. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti il voto? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. kilences módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás még egyszer ismételjük a szavazást, kérem emeljék fel a kezüket. Tízes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézésüket kérem. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. egyes képviselők itt középen nem emelik fel a kezüket, ez a gond. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 36-os módosítót, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 39-es, ez oka fogyott teveik elnézést, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette. Mellette van? Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Votiamo adesso l'emendamento 5. Az 56-osról szavazunk. 56-os módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatvanhatos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-72 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as Zommer kolléga tollából mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy szavazat különbséggel. 92-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 95-ös két részben első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98-99-es azonosak tömbben mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 109-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 110-es és 100, 112-es, 113-as együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzők elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 117-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Záró szavazás következik elektronikus szavazás formájában. Szavazhatunk? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm. Most pedig... Grazie al lavoro comune dei sette Dear colleagues. Kedves kollégák. Folytatjuk az ülést. Még nem fejeztük be a munkát, vannak még napirendi pontok. Some point in our agenda. Van még néhány napirendi pontunk. a Katainen biztosra folytatott eh, eszmecsere előtt. The item 11 and 12 that we are going to discuss jointly. A 11-es és 12-es pontokat közösen taglaljuk, ezek a dohai forduló végkövetkeztetései, a kiotói jegyzőkönyv módosítása, az ENSZ eh, keret egyezményén belül, éghajlati keret egyezményén belül, és mindjárt meg is adom a szót jelentéstevőnknek, Gardini asszonynak. De kérek mindenkit, eh, aki a teremben jelen van, mind a képviselőket, mind a vendégeinket, hogy legyenek csendesen, illetve eh, próbálják meg segíteni a munkát. Gardini asszonynak adom meg a szót, a pontokhoz. Elizabetta. E, Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Itt egy döntés szembesülünk itt az ITRE szakbizottságban már 53 igen szavazattal, egy ellenszavazat és egy tartózkodásra átment ez a jelentés, mi csak igent vagy nemet mondhatunk erre. A módosítók a határideje április 15, Tudjuk, hogy a tanács döntése az alapja a dohai módosításnak az Európai Unió részéről, és ez meghatározza a közös kötelezettségvállalások teljesítését a tagállamok, az Európai Unió és Izland részéről. Ez egyébként az ön jelentése, ami Izlandot illeti, mely szintén részese az ITS rendszernek. Nos, én abból szeretnék kiindulni, amit valamennyien ismerünk, hiszen itt a kiotói jegyzőkönyv B mellékletéről van szó, különösen az uniós tagállamok a résztvevői ennek a második kötelezettség vállalási időszaknak, és a tagállamok nagy része nem az országok nagy része nem részese ennek, a legszennyezőbb országok sem, és éppen ezért az, az EU-nak valamennyi politikai, diplomáciai, gazdasági eszközét latba kell vetnie, hogy ezen országokat is egy kötelező érvény megállapodás megkötésére késztesse, hogy egyelő feltételek jöjjenek létre a tekintetben. Nos, egy érdemi kérdés. már ami az innovatív pontjait és legfontosabb pontjait illeti a tanács szövegének. Természetesen támogatjuk ezt a tanácsi határozat tervezetet. Semmiféle további kötelezettség nincsen itt ebben. Az eddig vállalt kötelezettségek túlmenően, amit az EU, illetve a tagállamok vállaltak a klíma és az energiacsomag keretében, amelyet 2009-ben fogadtak el. Tehát az EU és a tagállamok már jelenleg is 20%-os kibocsátás csökkentést hajtanak végre 2020-as dátumig, és ez lehetővé tette a kiotói egy második kötelezettségvállalási időszakának célkitűzései napra készít ételét, de nincs semmiféle plusz kötelezettségvás ahhoz képest, amit eddig már rögzítettünk az EU, illetve a tagállamok részéről. Ami viszont a kommunikációs és kontabilizációs kötelezettségeket illeti, itt további felelősségvállalásra van szükség a részes felek részéről ebben a második kötelezettségvállalási időszakban. Ugyanis mindenfélnek be kell nyújtani egy jelentést, egy kezdeti jelentést, amelynek célja az, hogy megkönnyítsük, hogy a kiosztott kvóták, illetve a saját kapacitásai hogyan alakulnak a kiosztott kvóták függvényében, hogyan alakul a kibocsátás csökkentési kapacitásuk. Ez egy további lépés a részes felek felelősségtétele irányában. Van itt aztán egy újdonság, melyet mi az ambícióra vonatkozó mechanizmusnak nevezünk, egy már létezik, de most, ha egy ország plusz kötelezettséget felel, tehát ambiciózusabb célokat tűz ki, akkor jelenleg, mivel ezt a kiigazítást a jegyzőkönyv B mellékletében szerepeltették, és ehhez valamennyi részes fél egyetértésére van szükség. Tehát itt a részes felek háromnegyedének ratifikációjára van szükség. A dohai módosítás esetében sokkal egyszerűbbé vált ez az eljárás, egyszerűsített eljárás a neve, ugyanis az ambiciózusabb célok kitűzése most már elfogadottnak minősül, ha csak a részes felek háromnegyede nem fogalmaz meg kifogást, ellenvetést ezzel szemben, tehát nincs szükség a hatályba lépéshez a részes felek általi ratifikációra. Aztán a dohai módosítás automatikusan kiigazítja a célkitűzést annak érdekében, hogy az emissziói 2013 és 2020 között meghaladják az átlagos kibocsátásait, amit a 2008-2010 közötti időszakban rögzítettek. Aztán itt az üvegházhatású gázok listáján van egy új szereplő is ezen a listán, amely korábban nem szerepelt. Ez a triflorul nitrogén, az NF3, ez egy nagyon szennyező gáz, az egyik fő előidézője a globális felmelegedésnek, és jelenleg kibocsátási mennyiségei elég szerények, de gyorsan növekednek, és ezért került fel erre a listára. Ezek tehát a fő pontok. Elég gyorsan kell haladnunk, mivel a, ugye 2015-ben lesz a Párizsi konferencia 2015 végén, és ezt a csomagot nekünk addig le kell zárni. Tehát először az ENVI szakbizottság, aztán az Európai Parlament fogadja ezt el, és reméljük, hogy az elfogadás további késedelem nélkül megtörténik majd. Van itt egy indikatív dátum, február 16-a volt ez, 2015. február 16, de hát ez már nem lehetséges, hogy a tagállamok be tudják tartani a jegyzőkönyv ratifikációjának ezen dátumát, de jó lenne, hogyha a ratifikáció legalább a harmadik negyed évben lezárulhat már ezen évben, és így már elkészülnénk a Párizsi klímakonferenciára, ami egy nagyon fontos találkozó, és jó lenne, hogyha ott végre megszületne ez a nemzetközi egyezmény, amelyet évek óta várunk, és amelyen évek óta dolgozunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Én pedig azonnal folytatom is a 12-es napi rendi ponttal, hogy aztán együtt vitatkozhassunk ezekről és a megállapodásról, amely Izland részvételére vonatkozik a második kötelezettségvállalási időszakban a kiújtói jegyzőkönyv keretében, az ENSZ éghalatváltozási keretegyezménye kapcsán. Ahogyan mindenki emlékszik korábbi eszmecserék alkalmával, ez az ajánlás tervezet, amelyet megfogalmaztunk, ez a tanács döntéshozatalára vonatkozik, hogy az EU hírjon alá egy megállapodást Izlanddal, mert ami Izland részvételét illeti, az unió és tagállamai közös teljesítéséről Izlanddal az ENSZ éghalatváltozási keretegyezmények kiotói jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában. Nos, itt ezen második kötelezettségvárosi időszakról van szó, és ahogy mindenki tudja, aki kiöltói jegyzőkönyv az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye keretében kötelező emisszió csökkentési célt fogalmaz meg nemzetközi szinten. Itt van egy 2002-es jegyzőkönyv, és az Unió és akkori 15 tagállama közös kötelezettséget vállalt az emisszió csökkentési célok betartására. Ezért az EU és tagállamai közösen felelősek, és már a 2008-2012-es időszakban 8%-kal csökkent a kollektív kibocsátás. A 2012. március 9-ai tanácsi álláspontban szerepelt a második kötelezettségvállalási időszak, és itt egy 20%-os emissziót csökkentés szerepelt a 90-es szinthez képest. A tanács álláspontját a tagállamok osztották a dohai éghajlatváltozási konferencia vonatkozásában. A dohai ö, módosítás a kiöltő jegyzőkönyv második időszaka. Ez ö, 2013-tól 2020-ig tart, és itt kötelező kibocsátás csökkentésről van szó, E, az EU-nak tagállamai és Izland e, részvételével az üvegházhatásért felelős gázok esetében a 2013-2020-as időszakban 80%-kal csökkentik ezt a hivatkozási időszakhoz képest. E, nos, ez a javaslat, ez az ajánlat, amely kedvezően értékeli a tanács határozott tervezetét, Nos, itt kedvezően ítéljük meg Izland csatlakozását ezen közös kötelezettségvállalásokhoz ebben a második kötelezettségvállalási időszakban. Izland egyébként már a Kyoto jegyzékönyv első mellékletének részes fele az első kötelezettségvállalási időszakban, ahol is legalább 10%-ban csökkenteni kellett az emissziókat Izland kibocsátásai 2%-kal csökkentek évente, és most Izland erősíteni akarja erőfeszítéseit a második kötelezettségvárosi időszakban az EU-val és a tagállamokkal együttesen. Izland részt vesz az ETS kibocsátás kereskedelmi rendszerben, és az MMR mechanizmusban is. Izland közösen kívánja csak teljesíteni ezeket a célokat, függetlenül az EU csatlakozástól. Tehát Izland EU csatlakozása semmiféle kihatással nem jár ezen célok teljesítésére a második kötelezettségvállalási időszakban. Nyilvánvaló, hogy támogatjuk, tehát a ratifikációt további késedelem nélkül, és ahogyan a korábbi ö, esetben Gardini asszony javaslatát kötve, mind, követve mindennek meg kell történnie a 2015. decemberi Párizsi klímakonferencia előtt. És itt az elnök úr mikrofonja kikapcsolódott. E Azonnal kezdjük is meg a, az eszmecserét. Megadom a szót az elnyék jelentéstevőknek. Andrulakis képviselő kapszótársőként. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani mind a két jelentéstevőnek a munkájukért. Nagyon nehéz nem egyetérteni annak szükségességével, hogy azonnal döntésekre van szükség ami az ajánlásokat illeti, illetve az Európai Uniónak ratifikálnia kell a kiotói jegyzők öndomai dohai módosítását, illetve az Izlandra vonatkozó részt, hiszen közös kötelezettségeket vállaltunk. Ami a dohai módosítót illeti, ez a második szakasz a kiotói jegyzőkönyvön belül, és azt mondta az Európai Unió, hogy az éves zöld üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 80%-kal kell csökkenteni 2013 és 2020 között. Ezt a kötelezettséget az EU-n belül vállaltuk. A Párizsi konferencia előtt nagyon fontos biztosítani azt, hogy meg tudjuk újítani ezt a felelősségvállalást a szüvegházhatást okozó gázok kicsapátásában. Két jelentést fogadtunk el, a legnagyobb parlamenti többséggel, támogatottsággal, tehát elindulhat a tagországi ratifikációja jegyzőkönyvben. Ne feledkezzünk meg semmilyen körülmények között sem arról, mint ahogy azt elmondtuk a bizottságnak tegnap, hogy az éghajlati változás globális probléma, tehát ezért globális megközelítésre van szükség. Ami pedig a kiotói módosítást illeti, eddig csak 26 tagország jelezte, hogy ratifikálni szeretné ezt az anyagot. Nagyon fontos, hogy a bizottság is megkétszerezze erőfeszítéseit, ami a környezetvédelmi diplomáciát illeti. Nagyon fontos, hogy minél többen ratifikálják a jegyzőkönyvet. Gírling asszony és Duncan úr az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudok uh, milyen kiegészítést tenni, köszönöm a jelentést. Note that securing agreement and fulfilling commitment. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a tök, az elkötelezettségek teljesítése, kötelezettség teljesítése és a ratifikáció nem ugyanaz. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, Gerbandi úr, Gerbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek teljes mértékben mind a két jelentéstevővel. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú az, hogy a tagországokat arra ösztökéljünk, hogy gyorsítsák fel az erőfeszítéseiket a ratifikálási folyamatban, még a Párizsi konferencia előtt. Egy példát szeretnék, ez volt a e, példa, tehát a Párizsi konferencia. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Konyecsna asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem szeretném késletetni a munkát. Mind a két jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani, és az én frakcióm eh, mind két jelentéstevőt támogatni fogja erőfeszítéseiben. Elnök, köszönöm szépen, Mévi asszony és Lafonte úr. Köszönöm, elnök úr. Pronte kolléga nevében is szólnék. Ez a két határozat, amiről úgy beszélünk, elég egyszerű, és úgymond fájdalommentes attól kezdve, hogy a csökkentési cél 20%-ig 2020-ig már egyébként is kötelező érvényű célkitűzés az EU és tagállamai számára. Az emissziós adatok szerint könnyen el lehet érni ezt a célt, hiszen már 18%-ot is meghaladtuk, tehát 5, évvel a végső határidő lejárta előtt vagyunk hogyha a 140 ország ratifikálja ezt a dohai módosítást, ami szükséges ahhoz, hogy operatíve váljon, akkor a lehető legtöbb országgal meg kell osztani ezeket az uniós célokat. Ugyanakkor elég ö, nagy késésben vagyunk, ez már egy retroaktív jellegű ö, megállapodás lenne, hiszen 2013-tól kellett volna ezt alkalmazni. Nos, az euró feszít és esetleg más országok számára egy akadályt jelenthet. A legjobb esetben is a ratifikációs eszközöket 2015 végén lehet majd letétbe helyezni, ezért nehéz lesz majd a más országokat bevonni a B mellékletbe, és meggyőzni őket a 20%-os csökkentés mellett 2020-ig. Nagyon kedvező a, a triflor, nitrogén triflor erre a listára, a, és a 2008-2012-es időszak kibocsátására való hivatkozás. Köszönöm. Miss Bardran. Köszönöm a bizottság kapszón. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit köszönteni szeretnék, és Mind a két jelentéstevőnek meg szeretném köszönni az ajánlás tervezeteiket, amelyek konszenzus javasolnak a tanácsi végkövetkeztetésekkel kapcsolatban. Ahogy az első jelentéstevő joggal felhívta a figyelmet arra, hogy a ratifikáció nem változtat semmit azokon a célokon, amelyeket az EU rögzített ez azonban egy nagyon fontos szimbolikus gesztus az EU részéről, és lehetővé teszi azt, hogy a jogalkotási e, kötelezettségvárások 2020-ig, amikor az új párizsi megállapodást várjuk, hogy ezek megvalósulhassanak. Igen, világos, hogy az EU a részéről, maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy felgyorsítsa a tárgyalási folyamatot, és köszönöm, hogy eh, a képviselők felhívták a figyelmet az éghajlati diplomácia fontosságára. Federica Mogherini eh, a környezetvédelmi célokat, eh, illetve az éghajlati változást a 2015-ös célkitűzések prioritásai közé tette, és megerősíti erőfeszítéseit a bizottsággal együtt, a tanácson belül azért, hogy a nyomásgyakorlást gyakorlást erősítse az EU a G20-akon belül, hiszen a G20-ak felelősek háromnegyedéért az üvegházhatást kibocsátó gázoknak. és nagyon fontos lesz az összes érintett számára nemzetközi szinten és európai szinten, hogy az új megállapodás küszöbértékét elérjék. A tagországok előrelépnek a saját nemzeti ratifikációs folyamataikkal, ami pedig a bizottságot illeti, mi bizakodóak vagyunk, viszont a 2015-ös év harmadik negyedévére az ENSZ közgyűlésében a ratifikációs eszközt közösen tudjuk alkalmazni. Ami Izlandot illeti, Izland ugyanolyan alapon vesz részt a konvencióban, mint az EU, és fontos, hogy a ne diszkrimináljuk eh, Izlandot, illetve Izland számára úgy került a gyógycsatási szint megállapítása, hogy ez a kiótó jegyzőkönyvvel összhangban legyen, illetve ezt a dohai eh, módosítás változtatta, beleértve a 2009-es eh, ékalati csomagot. És ez a ratifikáció a nemzetközi közösségnek fontos jelzést fog küldeni, miszerint tartjuk kötelezettségvállalásainkat, illetve ez példát ad majd az együttműködés az ambiciózus partnerek között. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm még egyszer a két jelentéstevő munkáját. Elnök, köszönöm, mivel mielőtt lezárjuk ezt a napirendi pontot, a módosítók benyújtásának határideje április 15-e. A szavazás az MB-ben pedig május 6-7-én lesz, és a júniusi vagy a júliusi plenáris fogja a témát taglalni. Most egy kis szünetet tartunk. 20-25 percet várunk, tehát szünet következik, és utána 4 óra 30-án folytatjuk a Katalin biztossal való találkozóval. Dear colleagues, uh... Kedves kollégák, kezdhetjük az ülést. Már csak azért is, mert nincs túl sok időnk, és nagyon hasznos eszmecsere előtt állunk Katájnen alelnökkel hozzátartozik a munkahelyek növekedés, versenyképesség. Nagyon fontos számunkra is, hogy közvetlenül tőle meghalljuk, mik a bizottság prioritásai ezeken a területeken. És utána természetesen lesz eszmecsere, meghallgathatja az alelnök úr is a parlamenti képviselőktől, hogy itt mik a prioritások, és mik azok a legfőbb kérdések, amelyekkel foglalkozni szeretnének eh, majd a 2015-ös munkaprogram kapcsán, tekintettel arra is, eh, hogy már a következő 2016-os munkaprogramról is gondolkozunk. Mindjárt megadom ennek a szót, ezt követően pedig a szakbizottság tagjaival beszélgettünk. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottság ülésére. Örömmel várom önökkel az eszmecserét, az idei munkaprogram megvitatását, és nagyon érdekel az, hogy önöknek mi a véleménye, hogyan lehetne a beruházási politikát javítani, a beruházásokkal munkahelyeket teremteni, hozzájárulni a növekedéshez. Használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy tanuljunk egymástól. A bizottság 2015-ös munkaprogramja nagyon világos főpontokra koncentrál. A célunk az, hogy minél gyorsabban megvalósuljanak a terveink, így például az Európai Beruházási Terv, az Energiaunió stratégia, a Párizsi konferenciáig tartó úti terv, tőkepiac és a digitális piac, valamint a fiatal foglalkoztatásával kapcsolatos kezdeményezés. A bizottsági munkaprogramok korábban hosszú dokumentumok voltak, amiről senki nem beszél, de most megváltozott a helyzet. Az új bizottság biztosítani akarja, hogy az új szakpolitikák segítsék a növekedést, foglalkoztatást, a társadalmi, környezetvédelmi fenntarthatóságot. Az emberek konkrét eredményeket akarnak, és a bizottság mindent megtesz, hogy ez így legyen. Mindenkinek látni kell, hogy a business as usual, minden megy tovább, ugyanúgy már nem működik. Érdekelne az önök véleménye, mit gondolnak, mit lehet tenni. Ezért vagyok itt, hogy meghallgassam önöket. A bizottság új lendülettel indult, ezt tükrözi az új struktúra. A lelnökök dolgoznak projektcsoportokban, és itt valóban közösen történik a politika formálása. Mi a bizottságban azt szeretnénk, hogyha mindenki integrálna a saját munkájába a fenntartható fejlődés szempontjait. Az új struktúránk és a projekt típusú munka ezt hivatott megkönnyíteni. A beruházási terv és az FC az európai beruházási alap az, amin dolgozunk. A bizottság 2015-ös munkaprogramja erre térnék most rám, tartalmazza a legfontosabb kezdeményezéseket, beleértve a roadmap-eket, az úti terveket, amelyeket közeljövőben közzé teszünk. Továbbra is tájékoztatást adunk majd az Európai Parlamentnek a munka előre haladtáról, és arról is, hogy ahogyan a van ezt leszögeztük, bizonyos szakpolitikákat megszüntetünk, vagy jogalkotási kezdeményezéseket visszavonunk. Ez a munkaprogramban is szerepel. És ezzel, hogy visszavon a bizottság bizonyos kezdeményezéseket, az energiáját arra tudja koncentrálni, hogy a legfontosabb új javaslatokat előmozdítsa. Idén be fogjuk mutatni a legfontosabbat, a körkörös gazdaságra vonatkozó javaslatot. Tehát a bizottság tiszta lappal, új lappal indul, és az új jogalkotási javaslatokat fogja mindenek előtt értékelni, és erről majd tájékoztatást ad az EP-nek, várva az EP jóváhagyását. De hát idő kell, úgyhogy kérem, hogy egy kicsit még legyenek türelemmel. Tisztában vagyunk azzal természetesen, hogy vannak még aggályok néhány visszavont javaslattal kapcsolatban, és nagyon odafigyelünk az érvekre. De Összességében úgy gondoljuk, hogy valódi eredmények születhetnek meg így módon. Nem akarjuk a célokat szem előtt éveszteni, csak intelligensebb módon akarjuk elérni ezeket. Így például a valódi körkörös gazdaságot akarjuk megvalósítani, ma itt ezt fogjuk megvitatni önökkel. De először nézzük meg a beruházási tervet, amelyet novemberben fogadtunk el, illetve azután januárban fogadtuk el az FC-re eh, vonatkozó rendeletet. A eh, környezetvédelmi projektek eh, központ helyet kapnak a beruházási terven, és a körkörös gazdaság projekt is a finanszírozási prioritások közé került. A beruházási tervre vonatkozó jogalkotási javaslat javaslatot vizsgálja a parlament, szakbizottságok majd szavaznak, és a szavazás után a parlamenttel és a tanácssal együtt a trialógus kapcsán reméljük, hogy már sikerül nyárra elindítani az EFSZ-t. Egy másik prioritás az Energiaunió, valamint a Párizsi konferencia roadmap, amit most fogadtunk el a ambiciózus célkitűzéseink vannak a klímával és az energiaunióval eh, kapcsolatban. Versenyképesség, az ellátás biztonsága és a fenntarthatóság a három fő cél. 2030-as energia és klímacélok elérése elsőleges prioritás. Franz Timmermans kollégám is elmondta itt az önök szakbizottságában, hogy az Európai Bizottság vezető akar menni a világon is a megújuló energiák területén. Ehhez az kell, hogy a tagállamok elérjék a 2020-as megújuló energiával kapcsolatos célokat. A a politikai megállapodást végre kell hajtani a 2030-as energia és klíma célokról. Ezután Továbbra is előkívánjuk segíteni, segíteni az átmenetet az erőforrás hatékony körkörös gazdaságba. Ez teljesen összhangban van a fenntartható fejlesztési célokkal, amelyek megkövetelik tőlünk a fenntartható termelés és fogyasztás biztosítását. Nagy jelentőséget tanúsít a bizottság a fenntartatóság minden három dimenziójának, azaz a környezeti, gazdaság és szociális dimenziónak. Erőfeszítéseket kívánunk tenni, hogy a fenntartató fejlődés mind három dimenziója megvalósuljon a mainstreaming megközelítés alapján. Ide tartozik a projektcsoportok új struktúrája, alelnökök vezetése, irányítása alatt. Ez, ez nagyon hatékonynak bizonyult. Minden kollégám, és különösen Timmermans alelnök lesz a felelős ennek a munkának, és biztosítják azt, hogy ez a fő áramlatba való integrálás ne csúszson félre. Most rátérnék a körkörös gazdaság, a hulladék kérdésére. Ez politikai prioritás a bizottság számára, és a következő öt évben ezt fogja meghatározni a bizottság eh, cselekvéseit. Eh, tudjuk, hogy eh, globálisan is nagyon ambíciózus szereplők, mint például a kínaiak jelen vannak, ezért valóban buta dolog lenne nem investálni abba, hogy Európa megvalósítson egy átmenetet a körkörös gazdasági modellre térjen rá és ez az egyetlen fenntartható továbblépési lehetőség. Tehát keményen dolgozunk ezen a körkörös gazdasági csomagon. Mik a terveink? Nos, először is felülvizsgáljuk a hulladékra vonatkozó javaslatot. Az új javaslat azután elkerül majd a tanácshoz, a parlamentbe, és ez, ennek alapja egyébként, a jogalkotási javaslat alapja már elkészült hatásvizsgálat lesz. Nem változtatunk semmit a vízión és a hulladék hierarchián. Továbbra is az a cél, hogy egyre több szinten valósuljon meg az hulladék újra feldolgozás, újra hasznosítás. Azt a kérdést tettük meg, hogy mit tudunk tanulni a legjobban teljesítők múltban elkövetett hibáiból. És megkérdezzük azt is, hogy talán nagyobb rugalmasságra van szükség a határidőkkel kapcsolatban, amiket a depóniák megszüntetésére szabtunk ki, illetve hogy esetleg hulladék égetőkbe investáljanak ehelyett. Itt a határidőket nyújtani kellene és talán akkor gyorsabban eljuthatunk a reciklálást célzó beruházások felé a hatékony munkát kell az de az egy, biztosítani, de figyelembe kell venni a különböző tagállamok egyéni helyzetét. A jelenlegi cselekvési terv a körkörös gazdaság teljes ciklusára kiterjed. Ennek eh, a hulladék eh, gazdálkodási fontos eleme, de ez még nem eh, elég. Az egész ciklust vizsgálni kell, tehát upstream is, upstream részt, amíg valamiből hulladék lesz, illetve a downstream eh, részt, eh, ami a reciklálás után eh, következik be. Meg kell vizsgálni, hogy milyen újrahasznosítási lehetőségek vannak, hogyan lehet ezt serkenteni. Ide tartozik a termék design, illetve a reciklált termékek minőségének a kérdése. Itt az innováció nagyon fontos szerepet játszik az egész értékteremtési láncban. Arra akarunk koncentrálni, amit az EU szintén a leghasznosabb megtenni. A munka ezen részéről indul egy konzultáció még a nyár előtt, és természetesen itt együttműködünk az Európai Parlamenttel is. Üdvözlöm azt, hogy, egy, hogy áprilisban egy meghallgatást szervez a parlament erről. Nem vesztegetjük az időt, a bizottság szolgáltatói nagyon keményen dolgoznak, én is egy projektcsoport vezetője vagyok, felvázoljuk a következő években, hogy a felülvizsgált jogalkotási javaslatok milyenek legyenek. Vella Bienkowska biztosok és Timmermans alelnök szorosan együttműködnek velem. Következő hetekben mindegyik biztossal tárgyalni fogok. Valamennyien elkötelezettek vagyunk, hogy ez a munkaprogram megvalósuljon, és ősszel vissza fogunk térni, és önökkel is megtárgyaljuk, hogy hol tartunk. Itt be is fejezném, és köszönöm a figyelmüket, várom önökkel a biztos nagyon jó eszmecserét ezekről a kérdésekről. Köszönjük szépen ezt a nyilatkozatot. Most pedig kérdéseket lehet feltenni, megjegyzéseket tenni. Grosztett asszony kap először szót a néppárt képviselő. Köszönöm szépen, alelnök úr, Katajnán alelnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy a mai eszme cserére sor kerülhetett. Az ön felelősségi körébe tartoznak azok a kérdések, amelyek meghatározóak és ezek olyan kérdések, amelyek mindannyiunk számára nagyon fontosak. Ez a fenntartható fejlődés és a szakbizottságunkat ez a téma rendkívül aggasztja. Juncker tárvá kezdeném, de ez az ön terve is. Nagyon sok reményt kelt eh, ez a terv, fontos, hogy sürgősen lépjünk fel, hiszen már lassan egy éve, hogy megválasztottak bennünket, éppen ezért szeretnénk mi hamarabb konkrét lépéseket tenni. Rendkívül aggódunk, mivel nem szeretnénk azt, hogyha a Juncker terv azon erőfeszítések ellenébe menne, amelyekre már egy ideje török, törekszünk. Például az innovációt, a kutatást illetően. És a finanszírozás úgy tűnik a Horizont 2020-as tervek eh, ellenében halad aggódunk a költségvetés fontos csökkentése miatt ezen a területen, illetve amiatt, hogy a finanszírozása ennek a beruházási tervnek milyen hatása lehet, ami az egészségügyet illeti, hiszen itt a Környezetvédelmi Közegészségügyi Szakbizottságban vagyunk. Nagyon fontos fenntartani az innováció területén a tempót, nem csak az alkalmazott kutatásoknál, hanem az alapkutatásoknál is, és nem szabad megfeledkezni az egyetemeknek juttatott támogatásról. Biztos úr, meg szeretném kérdezni a véleményéről, hogy hogyan tervezik garantálni a kutatás számára, a közegészségű számára a megfelelő finanszírozást, amely szükséges. Nélkülözhetetlen az, hogy igenis megtartsuk a korábbi tempót. Még mindig a Juncker terv kapcsán hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy a politikai beavatkozást csökkentsük a terv prioritásaiban. Nagyon fontos, hogy a garanciákat a növekedési projektekre szálljunk. Beszéltem az innovációról, a megújuló energiaforrásokról, a hulladék újrafelhasználásáról, és sokat beszélt a körkörös gazdaságról, ez is nagyon fontos kérdés, és aggaszt bennünket néhány aspektus. Ez pedig azt jelenti, hogy új termelési módszerekre van szükség, hiszen ma érthetetlen az, hogy a háztartási elektronikus eszközök 5 évet bírnak maximum, és a fogyasztóknak eh, pedig azt mondja 5 év múlva, hogy úgysem lehet a hiányzó tartozékokat megvásárolni, le kell cserélni a teljes eszközt. Amit hallottunk a körkörös gazdaságról, ez megerősít bennünket. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a Juncker terven belül hogyan választják majd ki a projekteket azért, hogy ezt az innovációt, az innovatív projektből történő beruházást folyamatosan erősítsük. A struktúrális beruházások között különbséget kell tenni, amelyeket ismerünk, illetve a stratégiai jellegű beruházások között, amelyekre az innovációhoz van szükség. Köszönöm elnök, Gróta úr a szocialista képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Katajnán eh, alelnök úr, önfelelős a munkahely teremtésért, és azt gondolom, hogy Európában munkahelyekre van szükség, fenntartható munkahelyekre, nem csak a környezet területén, hanem a szociális területen is, azért, hogy az emberek megélhessenek bevételeikből, hogy legyen perspektívájuk, a fogyasztást felendítsük, illetve, hogy eh, Európában ennek megteremtsük alapjait, és súlyos gazdasági válságból vagyunk kikerülőben, de még nem lábaltunk ki belőle teljesen, éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy beruházási tervet indítsunk útjára, amikor az infrastruktúrákba ruházunk be, különböző hálózatokba, mindabba, ami fontos. Az innováció témáját megemlítette Grosztett asszony, és gondoskodnunk kell arról, hogy innovatívak maradjunk, ahol pedig nem vagyunk még elég innovatívak, hogy innovatívak legyünk. Különösen az egészségügy területén azt gondolom, hogy Európa itt jól teljesít, éppen ezért meglepő volt számára, a számomra az, hogy a jelenlegi 2015-ös munkaprogram, semmi, de egyetlen szó sem szerepelt az egészségügyel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a beruházóknak is biztonságot kell adni, hogyha az innovatív egészségügyi termékekbe szeretnének beruházni, akkor fontos, hogy itt jövőben mutató dolgokat lássanak. Tehát felmerül a kérdés, hogy a 2016-os munkaprogramban esetleg terveznek-e valamit megjeleníteni az egészségügyel kapcsolatban, hiszen itt a vállalkozások jelentős profitra tesznek szert, de gondoskodni kell arról, hogy ez fennmaradhasson Európában. Sokat beszélnünk a körforgásos gazdaságról, nagyon sokat beszélünk erről, sok német aggódik, az én tagországomban mindig is vagyunk, arról voltunk ismeretesek, hogy féltünk, Különösen ami kereskedelmi megegyezés megállapodásokat illeti, a washingtoni látogatás után én egy kicsit lazábban látom a dolgokat, mert az amerikaiak nem akarnak olyan sok energiát befektetni egy Európával köttendő megállapodásba, tehát nagyon fontos, hogy az EU-n belül teremtsünk munkahelyeket ott, ahol erre lehes, lehetőség van. Hogyha a forrás hatékonyságot 2030-ig 30%-kal szeretnénk növelni, ezek a bizottság adatai, akkor két millió munkahelyet te teremthetünk. A TTIP úgymond gyermekszületésnap ehhez képest, tehát fontos, hogy erősítsük a körkörös gazdaságot, illetve nézzük meg azt, hogy hol tudunk teljesíteni például a hulladék területén, nem találtam jónak azt, hogy visszavonásra került a hulladékcsomag. Azt gondolom, hogy ne turkáljunk a múltban tovább, hanem nézzünk jövő, a jövőbe. Fontos, hogy teljes sebességre kapcsoljunk illetve hogy a vállalkozásokat arra ösztönözzük, hogy beruházzanak. A harmadik pont, amire ki szeretnék térni az iparra vonatkozóan, nagyon fontos, hogy működő belső piacunk legyen, ehhez pedig egy működőképes kibocsátás kereskedelemre van szükség. Jelenleg szenvedünk, úgymond tegnap volt az első piacstabilitási tartalékról szóló trialógus, Májusban folytatódik ez a forduló. Tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer kialakítása nagyon fontos. Azok a hibák, amiket 2008-ban elkövettünk, fontos, hogy ezeket e, korrigáljuk, e, és én felszólítom önt arra, kérem önt arra, hogy gondoskodjon arra, hogy minden területen, minden vállalkozás esetében szülessen egy jó LTS, e egy jó reform. Megnézem azt, hogy az energiaellátóknak hol vannak tényleges problémáik, hiszen úgymond elaludták az összes lehetőséget a megújuló energiaforrásoknál, ezért van szükség egy értelmes ugyanolyan versenyfeltételekre, mindenkit óva intenék, eh, attól, hogy a történet megismétlődjön, és rövid leszek elnök úr, tehát hogyha félrecsúszik az, a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatos folyamat, akkor a pénzügyminiszterek az Európai Unióban garantált módon nagyon kreatívok lesznek, a széndiokszid kibocsátásra adót fognak kialakítani, és nagyon fontos a működő belső piac biztosítása, hiszen ez az említett adó megmérgezhetni a belső piacot, ezt pedig nem engedhetjük meg, nem engedhetjük meg ezt a mérget és sok sikert kívánok a Juncker terv megvalósításához. Köszönöm szépen az LC e képviseletében Írling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok nagyon rövid lenni. Katajnen úr, meg szeretném kérdezni arról, hogy a Horizont 2020-as stratégiából történő transfer az innovációra a kutatásra irányul, nem speciális tőkek garancia, amely beruházást jelent egy értelmes jövőbe. Sokat hallottunk az európai alapok transferjéről, amelyel a növekedést szeretnék erősíteni, meg szeretném kérdezni, hogy önök milyen speciális lépéseket terveznek annak érdekében, hogy a magánipari kereskedelmi ágazatokat erősítsék, és ez az ön hatásköre, úgy érzem. Kivel találkozott, illetve milyen garanciákat ad majd mandátumában rögzített speciális feltételek mentén, amely a versenyképességet fenntartja, Hát hogyan tudjuk a vállalati környezetet javítani, azért, hogy ide vonzuk a befektetéseket Európában. És a mandátum levelében hol látja ezt a feltételt? Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Az ALDE képviseletében Jange úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Részemről is üdvözölni szeretném Katajnán alelnök urat. A munkahelyteremtés a növekedés, azt gondolom, hogy kulcsfontosságú célja ennek a bizottságnak. és mivel önfelelős a munkahelyteremtésért, a növekedésért, Ön kérdezem, öné ez az egyik legfőbb portfólia bizottságon felül. Nem az a kérdés, hogy szeretnénk-e munkahelyeket, növekedést, úgy érzem, hogy széles körül az egyetértés abban, hogy ezt szeretnénk. Kérdés az, hogy hogyan és milyen típusú munkahelyeket, növekedést szeretnénk. Az EU-ban általában tudományos, tudás alapú alakításhoz ragaszkodunk, és hogyha megnézem, az olyan szervezetek itt az OECD, a Világbank, az IMF, a Világgazdasági Fórum, akkor van egy általános üzenet, amely itt körvonalazódik, miszerint csak a fenntartható fejlődés teremteti meg a szükséges növekedést, a szükséges munkahelyeket, amelyekre szükség van a jövőben. Egyetérte velem abban, hogy a növekedést akkor lesz kizárólag lehetőség, ha ezt fenntarthatóvá tesszük. Ez egy konkrét kérdésem önhöz. Ha pedig igen erre a válasz, akkor meg tudnám magyarázni azt, hogy a politikai iránymutatásokban Juncker politika iránymutatásaiban a tíz prioritással a fenntarthatóság egyáltalán nem szerepel a prioritások között, ez teljes mértékkel hiányzik. A megújuló energiaforrásokra történik utalás, de ez csak az energiabiztonság kérdéséhez kapcsolódik, illetve Putyinhoz, mint súlyos veszélyforráshoz, és nem magához a fenntarthatósághoz. Tehát, hogyha látjuk ezeket a nagyhírű szervezeteket, akik fenntarthatóságot kérnek, illetve a mi Európai Bizottságunk elnöke nem említi meg ezt a területet, akkor én elkezdek némiképpen aggódni, amiatt, hogy a rossz úton indulunk el a munkahelyteremtés növekedés érdekében, és nem a jó úton. Kérem, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre. A második megjegyzésem a cirkulás gazdaságra vonatkozik. Az összes biztos és ön is mondta, hogy ez jelentős prioritása a bizottságnak. Itt viszont a hulladékcsomaggal kapcsolatos javaslat visszavonása utáni időszakról van szó, korábban ez nem volt prioritás, és hogyha azt nézem, hogy mi történik a bizottságban, és akkor rá is térek kérésemre, igaz-e az, hogy önök szeretnének megszabadulni az európai hulladék céloktól januárban, illetve ön említette egy cselekvési terv létrehozását a körforgásos gazdaság kapcsán. A cselekvési terv nem eh, jogalkotási jellegű dokumentum. 2011-ben már kaptunk egy fantasztikus elemzést, egy fantasztikus cselekvési tervet a forráshatékony Európáról eh, szóló roadmapről, az egyetlen dolog, amit meg kellett tenni, az az, hogy a 2011-es roadmap-et, ez az négy évvel ezelőtti roadmap-et jogalkotási javaslatokra kellett felváltani. A hulladékcsomag ennek az első lépcsőfoka volt, a többi ezután következik, tehát a cirkulás gazdaság, illetve a hulladékcsomag nem csak pusztán része a cirkulás gazdaságnak, hanem egy első lépés is volt. Meg tudnám magyarázni azt, hogy ez a cselekvési csomag különbözik-e négy évvel ezelőtti roadmap-től, illetve mi a különbség a cselekvési terv, illetve a bizottsági közlemény között a cirkuláris gazdaságról, illetve meg tudja ígérni nekünk azt, hogy jó alkotási javaslatokkal fog előállni a bizottság, hiszen pusztán a szavak, a cselekvési tervek, a roadmap a közlemények nem eredményezik majd a cirkulális gazdaságot, amit szeretnénk, erre pedig szükség van, a megfelelő munkahelyekre eh, szükségünk van, megfelelő eh, típusú növekedésre, amely kizárólag a fenntartható növekedés lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Katarina Kolecsnak következik a GUE képviseletében. Nagyon köszönöm. Alelnök úr, köszönöm én is, hogy eljött hozzánk, hogy beszélgessen velünk. Néhány kérdésem lenne. Foglalkoztatás a bizottság munkaprogramjának egyik fontos eleme. Nos, a tagállamoknak sok gondja van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne növelni a foglalkoztatást, hogyan tudnának egyre több embert számára a zöld munkahelyeket biztosítani. Én azt mondta, hogy a bizottság majd kidolgoz egy csomagot. A képzés, a munkaerőpiaci integráció elősegítése érdekében. Erről hallhatnánk néhány részletet erről a csomagról, hogyan és mikor kívánja ezt benyújtani, ki lesz a felelős a csomaggal együtt járó költségekért, és így tovább. Azután körkörös gazdaság. Nagyon helyesen azt mondta, hogy ez rendkívül fontos valamennyiünk számára. Most először hallottam említeni egy dátumot. Ön azt mondta, hogy 2015 őszén, őszére elő fog állni egy tervel, vagy egy konkrét jogalkotási javaslattal. Erről szeretnék még többet hallani, a körkörös gazdasággal kapcsolatos különböző ütemezés, határidők kérdéséről. A TTIP a következő kérdés, amire szeretnék kitérni. Nos, itt a munkavállalók jogait nyilvánvalóan nem hagyhatjuk csorbítani, és erre is odafigyele a bizottság. Még egy kérdésem lenne a Horizont 2020-szal összefüggésben ugye ebből akarnak átcsoportosítani most a Juncker tervre. Lesz ennek egészen biztosan pozitív hatása? Köszönöm szépen. Bark Eckhout a zöld frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Katájnán alelnök úr hogy mi is részesei lehetünk az ön víziójának. És az emberek igazából még nem bíznak teljesen a bizottságban, amikor a bizottság azt mondja, hogy ambiciózusabbak leszünk a körkörös gazdasága kapcsolatban. Elég nagy hitelesség eh, mínuszban van téren a bizottság. Eh, sok mindent eh, visszamondtak, és amikor jön a bírálat, akkor előállnak azzal, hogy most ehelyett a visszavont javaslat helyett valami ambiciózusabb javaslaton dolgoznak. Nagyon örülnék, hogyha hamisnak bizonyulna, amit mondok most. De a bizottság munkájával kapcsolatban elég sok volt a kételj, például ugye munkahelyek, növekedés kapcsán. Itt van a TTIP. Idén mi fog történni? Ha megnézzük a munkahelyteremtés lehetőségét, itt nagyon nehéz számokat találni. Tanulmányokban, amit a bizottság készítetett el. Arról van szó egy, egy helyet, hogy mondjuk 400 ezer új munkahelyet jöhet létre, sőt 580 ezer új munkahelyről is szó esik bizottság által készítetett tanulmányokban, de erről igazából nem hallunk a TTIP tárgyalások kontextusában körkörös gazdaság kapcsán, tehát mit ért az alatt a bizottság, hogy ambiciózusabb akar lenni? Itt tervszerű recyclingra gondolnak, vagy tényleg egy új, egyfajta új, egy újfajta gazdaságot akarnak létrehozni? Hogy, hogy mondjak egy példát. Tudjuk, hogy iparvállalatok lobbiznak, azt mondják, hogy a REACH, a egy ipari jogszabály akadályozza a recyclingot. Szerintem ez nem igaz, nem a REACH akadályozza, a recyclingot, hanem az anyagokban benne lévő veszélyes anyagkomponensek, emiatt nem lehet újra hasznosítani sok anyagot. Tehát nem toxikus elemeket kell beépíteni különböző anyagokba, és akkor azzal tesz, tesszük ezeket újra hasznosíthatóvá. A, tudjuk, hogy a vegyipar minden érvet felhasznál arra, hogy megtámadja a rícset, és most ugyanezt fogják tenni a körkörös gazdasággal. Tehát ugye félek attól, hogy a ambiciózusabb az most egyszerűen a deregulációt kívánja elfedni. Még egy pont, hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz. A korábbi tervet erre vonatkozóan visszavonták 2014-ben és még mindig azt, ugye azt ígérték nekünk, hogy a bizottság majd az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről előáll egy új jogalkotási javaslattal. Persze a végrehajtás, mindig ezt emlegetik, ez nagyon fontos, de azt is tudjuk, hogy a bírósághoz fordulni környezetvédelmi kérdésben, hát ez nagyon eltérő esélyekkel történik a tagállamokban. Tehát azt is sokszor halljuk, hogy a bizottság majd lehet, hogy egyfajta ilyen, ilyen babla közleménnyel fog előállni. Hát reméljük, hogy a bizottság az implementálást komolyan gondolja, és foglalkozni fog az igazságszolgáltatás való hozzáférés kérdésével, nem csak egy ilyen semmi jelentő közleménnyel, hanem olyan módon, hogy itt a implementálás meg, megvalósuljon. Végül, és ez az utolsó témám, a beruházási terv. Kicsit bosszant engem az, amikor a bizottság tisztviselői az a vádolják a parlamentet, hogy a beruházási tervek kapcsolatos tárgyalásokat eldobják. Mi ezt azért akarjuk, mert egy jobb beruházási tervet akarunk, ne business as usual legyen, ahogy ő is mondta, nem lehet úgy tovább menni, ahogyan eddig. Biztosítani kell, hogy ez a beruházási terv és az EIB ne a szokásos projekteket csinálja, mint eddig is. Kockázatosabb projekteket is finanszírozniuk kell. És ezért kell jobban megfogalmazni a kritériumokat, aminek az alapján eldől, hogy hova megy a pénz. Ugye ugye most arra beszélünk, hogy honnan jön a pénz, de mire fordítjuk majd ezeket a pénzeket. Ezek a nagyon érvényes aggályai a parlamentnek. És a bizottságtól mindig azt halljuk, hogy az Európai Parlament így akadályozza a tárgyalásokat. Tehát ez abszolút nem így van, hogy ha azt akarjuk, hogy jobb jön a javaslat, akkor próbálják meg még tovább élénkíteni ezt a vitát. Ennek az eredményeként megszületett egy jobb szöveg, egy jobb javaslat, máskülönben megakadályozzák az igazi vitát, és akkor marad minden a régiben business as usual. Köszönöm szépen az RTD e képviseletében. Pedicsini úr, köszönöm elnök úr, köszönöm Katajnan alelnök úr mint mindannyian nagy érdeklődéssel követtem a bizottság munkaprogramját és prioritásokat, illetve a Juncker beruházási tervet. Persze, hogy szükség van beruházásokra, hogy ösztönözzük az európai gazdaságot. Mi azonban azt mondjuk, hogy a gazdaságnak más jellegűnek kell lennie, ahogyan már itt elhangzott, egy kék gazdaságnak kell lennie, olyan intézkedésekre kell épülni, amelyek az ökoszisztémákon alapulnak mert a természetes ökoszisztémákban nincsenek munkanélküliek, nincsenek hulladékok, és korlátlan rendelkezésre állása van az erőforrásoknak. Ezzel szemben kétségbe vonom a beruházások jellegét, ugyanis hogyha a szokásos fogyasztáson alapuló gazdaságra építünk, akkor ez nem fogja a környezetet vagy a polgárok egészségét szolgálni. Tehát azokhoz csatlakoznék, akik azt a kérdést teszik fel, hogy milyen jellegű beruházásokra számítanak, hogy a növekedést ösztönözzük, ugyanis ön szólt itt a fenntartható fejlődésről és a körforgásos gazdaságról, de az EFSI-ben nyomát sem találjuk mindennek. Az FC pénzügyi dotációja a Connecting European Facility-ből és a Horizont 2020-ból jön, és a bizottság nem irányozott elő alacsony széndiokszid kibocsátású projektekre, vagy fenntartható mobilitás, vagy a körforgás, gazd körforgásos gazdaság, vagy az energiahatékonyságra irányuló projektekre forrásokat. Collect, uh... Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést hallottunk Kérem Katainen alelnök urat, hogy válaszoljon az első körben feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kitűnő megjegyzéseket, kérdéseket. Megpróbálom ezeket csoportosítani, mert hát sok kérdés vonatkozott a Horizon 2020-ra és a beruházási tervre. Azzal kezdeném, hogy ugye a beruházási terv, illetve ennek a finanszírozási része. Nagyon is jól értem, hogy sok az aggály. Amiatt, hogy a Horizont 2020 forrásait csoportosítjuk át a beruházási terv céljaira. Én magam is kutatás, tudomány, oktatás témáival foglalkoztam a Nemzeti Parlamentben is, és mindig is ezzel terület volt a politikai prioritásom. De pont ezért is most hajlandó vagyok a Horizont 2020 forrásait részben felhasználni a beruházási terv finanszírozására. Ugyanis, ha megnézzük a tényeket, a Horizon 2020 a világ legnagyobb kutatási programja, 77 milliárd eurós program. És most ennek 3,5 százalékát kívánjuk felhasználni és átalakítani pénzügyi instrumentumok, amelyekkel projektek finanszírozhatók majd, és amelyekkel azután kutatást, innovációt sokkal, sokkal nagyobb volumenben lehet finanszírozni, mint amennyi ez a 2,7 milliárd lenne. Az Excel Marseille Egyetemen jártam, ahol nagyon büszkén számoltak be arról, hogy milyen sikeresen működtek együtt az EIB-vel. Az EIB pénzkölcsönzött alapkutatási létesítményekhez. Magánberuházók pedig részben magán tőkéből finanszírozták ezeket a projekteket. Tehát még az alapkutatás is profitálhat az ilyen típusú pénzügyi eszközök alkalmazásából. Azután Cipruson is jártunk, és még Cipruson is egy olyan országban, amely nagyon nehéz helyzetben van, az ottani egyetem, ahol ellátogattam, büszkén mondták el ott nekünk, hogy az EIB-vel szorosan együttműködnek ők is, e, ugyanis a Európai Beruházási Bank e, kölcsönt ad nekik e, különböző kutatási projektekhez. És múlt héten ismét bátorítást kaptunk hogy a Horizont 2020-at erősítsük. Természetesen fizetni kell a programok kapcsán kutatók, tudósok fizetéseit, de nem mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi instrumentumokból nem profitálhat az alapkutatás. Ha megnézzük azokat az országokat, ahol a K plusz F a GDP-hez viszonyított aránya a legmagasabb, most ezekben az országban alkalmaznak ilyen különböző pénzügyi eszközöket. Ezért vagyunk hajlandók arra, hogy a Horizont 2020 forrásait részben felhasználjuk a beruházási terv finanszírozásához. Ami a projekteket illeti, az FC más kell, hogy legyen, mint ami eddig a szokványos munka volt hogy ez mennyiben és hogyan lesz különböző, mint az EIB eddigi szokványos hitelnyújtási munkája. Nos, itt két fontos dolog különbözteti meg. Az egyik a KKV finanszírozás, a másik pedig az, hogy infrastruktúra projekteket fognak finanszírozni, és ezért van szükség az, az EIB-nek ezekre a forrásokra, hiszen ilyen módon az EIB saját forrásait meg lehet sokszorozni, és magas kockázatú projekteket is lehet finanszírozni, amelyek hosszú távú, innovatív projektek, mint például az intelligens városok, új technológiák, megújuló energiák területén, K plusz F projektek, tőkejuttatás KKV-knak, stb. Tehát ez a legfontosabb dolog. Az FC-nek magas kockázatú projektekre kell koncentrálnia. És hogyan történik majd a projektek kiválasztása? Amikor találkoztam beruházókkal, befektetőkkel, mindig azt kérdezték, hogy ki fogja kiválasztani a projekteket. És én mindig azt mondom, hogy az alapkezelői, vezetői, és hogy őket ki fogják kiválasztani, kik lesznek ezek az emberek, politikusok, vagy szakértők, beruházási szakértők. Nos, ők a piaci független szakértők lesznek, semmilyen politikai befolyás nem lesz a, szere, a kiválasztási folyamatban, lehet bízni ebben a folyamatban és azokban az emberekben, akik eh, majd ezeket a projekteket irányítják. Tehát összefoglalva ezt a részt, az FC egy olyan alap lesz, amely eh, erősíti a eh, növekedést elősegítő energiabiztonság, infrastruktúrális munkahelyteremtési projekteket amelyeknek a segítségével erősíteni lehet az új gazdaság felépítését. Azt hiszem, Grosztett asszony első és második kérdésére ezzel válaszoltam. Elég részletesen. Gróte úr, a egészségügyi beruházásokról beszélt, teljesen egyetértek önnel az egészség, még egy az egészséggel kapcsolatos ismeretek, know-how és egészségügyi technológiák még kihasználatlan erőforrást jelentenek. Tehát Gróte úr most már figyel rám. Egyetértek önnel az egészséggel kapcsolatos know-how, technológiák még eddig kihasználatlan potenciált jelentenek. Ezek is nagy mérték, nagyobb mértékben hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez. De sajnos az egészségügyi ágazat tehát nem tudjuk olyan innovatívvá tenni, amennyire talán jó lenne mint egyfajta üzleti modell vagy szolgáltatási modell természetesen hozzájárulhat a lehetőség keretein belül a munkahelyteremtéshez. Az EIB is, már most is vannak beruházások az egészségügyi szektorban, és hát ebből a 70 milliárdból is nyilván jut majd az egészségügynek. A kérdések másik csoportja a körkörös gazdaságra fókuszált. Hogy miért vontuk vissza a hulladékcsomagot? Nos, azért, mert ez a körkörös gazdaságnak csak egy részét fedi le. Azzal egyetértek, hogy ez volt az első jogalkotási javaslat ezen a téren, de ahogyan tudják, nagyon gyorsan készült el a hulladékcsomag, és a bizottság igazából nem tudott elég jó részt venni ebben a folyamatban. Most úgy szervezik meg a munkát, hogy mindenkit bevonunk a bizottságnál ebbe a munkába, hogy elkerüljünk egy olyan helyzetet, amikor a hulladékra vonatkozó csomag egy sikura, vagy egy oldalra sikeredik átfogó megközelítésre van szükség. A hulladékcsupak csak egy része a körkörös gazdaság koncepciónak. Ezért most azt tervezzük itt a körkörös gazdasággal kapcsolatban, hogy Először is felülvizsgáljuk a hulladékra vonatkozó jogalkotási javaslatot, azután koherensebb, horizontális megközelítést akarunk, hogy ez a csomag összhangban legyen a bizottság prioritásáival, azaz a munkahelyteremtés, növekedés, energiaunió, stb. Másrészt megnézzük, hogy milyen beruházási lehetőségek vannak itt, és melyik területekre kellene jobban koncentrálnunk ahhoz, hogy valóban egy új típusú gazdaság eh, alakuljon ki. Szerintem a körkörös gazdaság nem a mostani gazdaságnak egy ilyen zöldiesített változata. Ez eh, egy teljesen új modell, egy új megközelítés. Legalábbis én szeretnék jobban elmélyülni ebben a e, koncepcióban, és e, erre mindenképpen szükség van, mielőtt a konkrét jogalkotási javaslat elkészül. Ami az ütemezést illeti. Idén májusban lesz konzultáció, júniusban az érintett szereplőkkel egy konferenciát szervelünk, szervezünk a körkörös gazdaság csomagról, illetve a hulladék csomagról, az újról majd ősszel tervezünk valamit. Önöktől is azt kérem, hogy segítsenek nekünk, folytatódjon, tartsák életben a vitát arról, hogy mit is jelent valóban ez a körkörös gazdaság. Milyen koncepciót kellene elfogadnunk, ami lehetővé teszi, hogy valóban fenntarthatóvá tegyük a növekedést, gazdasági, környezetvédelmi szempontból egyaránt. Ez egy közös projekt, és ne szaladjunk előre, megelőlegezni, hogy mi lesz az eredmény addig, amíg még nem tudjuk, hogy a körkörös gazdaságnak milyen elemeit hogyan kívánjuk fejleszteni az előttünk álló hónapokban és években. Curling asszony kérdésére a következőt mondom. a leverage arányról, tehát a multiplikátor hatást 18-szorosnak számoltuk. Jelenleg ez a maximum, amit tudunk. 21 milliárd tőke jelenleg 60 milliárd új friss pénzt, eh, magántőkét eh, von be, és mm, így majd 250 milliárdig jutunk el. A magán eh, beruházásokat tehát mindenképpen bevonjuk, és lesznek közös állami magán beruházások is. Munkahelyek. Hogyha az európai adófizetők pénzét használjuk fel, akkor a beruházásoknak, kutatásra, innovációra kell koncentrálniuk, de emellett a szociális struktúrákra is, tehát fontos a fenntartható munkahelyek, az oktatás, a tanárok képzésének a magas minősége. Ezek is olyan elemek, amik elősegíthetik a fenntartható növekedést. TTIP erről is szóltak képviselők. A TTIP tárgyalások kapcsán nem sem semmi, sem az amerikaiak azt, hogy roncsuk a munkavügyi normákat, standardokat. Vannak kérdések, amikről nem is beszélünk, de a TTIP alapvetően a műszaki szabványok harmonizációjáról szól, ami nagyon fontos például az egészségügy, az élelmiszerbiztonság, a e, munkaügyi normák azonban e, nem tartoznak a TTIP tárgyalások e, tárgykörébe. Ez kölcsönösen mind a két fél ezt így látja jónak. talán a legtöbb felvetése, nem, nem elnézést, igazságszolgáltatási való hozzáférés. A bizottság ragaszkodni fog a jelenlegi kötelezettség vállalásához, és nem lesz változás. Önök nyilván jól ismerik ezt a csomagot, és ahogyan Vella biztos korábban elmondta ebben a szakbizottságban, erről az alapról kiindulva fogunk dolgozni, tehát a korábbi döntésünket megtartva. Köszönöm szépen! Not to receive an answer. Sorry, Chair, but I, I, I... Elnézést, elnök úr, nagyon figyeltem, de az én kérdésemre nem hallottam választ, pedig nagyon figyeltem. A fenntarthatóság, eh, a jövőbeni növekedés kritériumai kapcsán számíthatunk-e a valamilyen jogalkotási javaslatra az új körkörös gazdasági csomagban, vagy csak marad ez egy ilyen cselekvési terv? Lesz jogalkotási javaslat is, de nem lehet mindent jogszabályjal, törvényezzel szabályozni. De ettől még ez nem lesz kevésbé értékes. Tehát lesz jogalkotási javaslat is, és nem kötelező, nem jogalkotási javaslat is. Nagyon sok dimenziója van a fenntarthatóságnak. Az egyik a környezetvédelmi dimenzió. Hogyha előre nézünk, mondjuk 5-10 évre, akkor könnyen belátható, hogy eljön az az idő, amikor az Egyesült Államok már nem fog arra kényszerülni, hogy versenyezzen a tiszta technológiával, vagy tiszta technológiai megoldásokkal. Ha megnézzük Kínát, ők valóban arra kényszerülnek, hogy környezetvédelmi okok miatt tiszta technológiákkal dolgozzanak. Mi Európában mi is rákényszerülünk arra, gazdaság és környezetvédelmi megfontolásokból egyaránt. És ezért van értelme annak, hogy például a tiszta technológiai megoldásokra koncentráljunk és harmonizáljunk. Több tagállama nem engedi például a legtisztább bioüzemanyagokat bejutni a piacaikra, mert addig az első generációs korábbi bioüzemanyagokat akarják fenntartani. Környezetvédelmi fenntarthatóság az egyik kérdés, amiért az FC magasabb kockázatú projektekre akar koncentrálni, kísérleti projektekre, mert az új technológiákat akarjuk segíteni. Ha megnézzük a fenntarthatóság másik eh, szempontját, szerintem nagyon nehéz elkülöníteni a társadalmi oktatással kapcsolatos fenntarthatósági szempontokat. Ha például jobban odafigyelnénk a tanárok képzésének a minőségére, akkor másik területen is a fenntarthatóság jelentősen javulna. Az oktatás eredményei is szorosan összefüggenek azzal, hogy milyen különbségek vannak például a tanárképzés minőségében. A gazdasági fenntarthatóság kapcsán általában a legfenntarthatóbb gazdasági fejlődés jelenti a legnagyobb hozzáadott értéket. Ha megengedi, ennek úr, hagyj mondjak erre egy példát amit eh, talán meg kellett volna tennünk, de amit nagyon nehéz Európában megtenni, mert ez egységes eh, döntés kell, az adózás kérdése. Energiaadók, ugye, hogy az energiák, eh, az emissziók alapján adóztassuk az energiahordozókat. Ezzel valóban a, lehetne ösztönzést adni a tiszta technológiákba való beruházásra. Sokat beszélünk az üzemanyagadóról. A piaci alapú rendszerek, egyenlő versenyfeltételek, mindenkit arra kellene bátorítani, hogy tiszta energiákba ruházzon be. Ez nagyon fontos lenne Európa számára. De sajnos miután itt csak egységes, egyhangú döntéseket lehet hozni, hát nem tudom, hogy ez valaha is lehetséges lesz-e. Köszönöm szépen, most elkezdjük a második kérdéskör fordulót. Megkérem a kollégákat arra, hogy mindenki másfél percben tegye fel kérdését, még fél óránk van a kérdésekre, illetve a válaszokra. Gardini asszony. Köszönöm. Szeretnék gyorsan az EFSZ-re visszatérni. A beruházások nagy várakozásokat keltettek, de némi aggodalmat is. Nos, ugyan tiszteletben tartjuk azt a döntést, hogy nem földrajzilag osztják ki a forrásokat. Azt hiszem, hogy a fő aggodalom az, hogy az európai gazdasági kohéziót favorizálják szociális és területi szinten egyaránt. Nos, a bizottság szerint nem kellene-e néhány korrigáló tényezőt beépíteni, ugyanis itt a támogathatósági kritériumokkal kapcsolatban az az aggodalom, hogy a beruházások esetleg nem érnek el azokhoz a projektekhez, amelyek nagy hozzáadott értékkel rendelkeznek, de esetleg kevésbé vonzóak a befektetők számára. Nos, a beruházási testületnek esetleg például kritériumként kellene olyan személyekből állni, akik ágazati szakértelemmel rendelkeznek, és így módon a projekt kiválasztása is gondosabban történhetne olyan kritériumok alapján, amelyek ugye nem lehetnek a földrajzi, amelyek között nem lehet ott a földrajzi kritérium. Dali asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, Katajnen úr. Nem vagyunk meggyőződve annyira, mint ön, amikor a finanszírozásról van szó, a stratégiai beruházási alapnál nem vagyunk annyira meggyőződve arról, hogy itt egy olyan sima ügyről van szó, mint ahogy ön ezt vázolta. 7 milliárdot fognak a Horizont 2000 20-ból elvenni, hogyha az eszét tényleg akarjuk, illetve ha azt szeretnénk, hogy több növekedést, beruházást, több munkáját teremtsen az FC. Illetve azt gondoljunk, hogy az FC-nek olyan beruházásokra kell irányulnia, amelyeket szociális, gazdasági és környezeti szempontból elfogadhatóak. Illetve nagyon fontos, hogy ezek a beruházások csak megfelelő kockázatot tartalmazzanak a magas minőségű munkahelyeknél, Szóval a csonyszén eh, felhasználású gazdaság eh, kapcsán, a szociális kohézió kapcsán. Vannak olyan kérdések, amelyekre a mai napig nem kaptunk választ, és remélem, hogy ön eh, választ tud szolgálni. Nagyon sok spekuláció van arról a garanciáról, amelyet az FC keret biztosít. Például ez egy portfólió garancia lesz -e, vagy pedig egy teljes kockázatú portfólió garancia Hát eh, hitelfinanszírozás lesz, adóságfinanszírozás inkább. És hogyha minimum eh, projekt méretet határoznak meg, akkor ez mekkora lesz? A bizottság mit vár tőlünk, hogyan várja azt, hogy eh, bízzunk meg ezekben a projektekben, ha nem látunk konkrét példákat a működőképességre. Köszönöm. Köszönöm. Kárhány Florent másfél percben. Rövid leszek és gyors. Tehát eh, három kérdés elhangzott. Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy ma itt önt megismerhetem. Nem gondolom, hogy ön bátor lenne válaszaiból. A kollégái sem akarnak igazából választ adni a célokkal kapcsolatban. Van egy kérdésem. Szeretné-e valóban azt, hogy az égetést tovább támogassuk a hulladék újrafelhasználásához képest, hiszen ez visszalépés lenne az ön kompetenciáját illetően is. Mi azt szeretnénk, hogyha hulladékgazdálkodásban innováció valósulna meg, és az innováció nem lehet teljes mértékű égetés, például a hulladékoknál. Második kérdés, egy kicsit máshogy kell fogalmazzak. A választás után Először egy depresszív szakaszt éltünk meg a bizottságban, úgymond fekete képet festettek minden, mindenről, a jó a hulladék eh, újrafeldolgozási politika, amelyet Potosnik dolgozott ki, a körkörös gazdaság, mindenhol kérdőjelet tettek, az iparnál is nagy európai eh, szövetségek eh, hadakoztak ez ellen. Feltették a kérdést, hogy ez miért van így a német nagy szövetségeknél, ahol jártam, mindenütt panaszkodnak. Ennek vajon mi lehet az oka? Újból és újból azt hallom, hogy önök a rugalmasságát támogatják. Ez a jogalkotás keretein belül igen kellemes dolog, viszont a megvalósításnál ezt nem problémák lehetnek. Egész Európában, minden területen, Ausztria és Olaszország között az egész világot találjuk, úgymond, még akkor sem ez földrajzi szempontból nem igaz de el kell gondolkodni arról, hogy miért ennyire különböző a megvalósítás. Ez pedig az annyira nagyra dicsért liberalizáció, rugalmasság, az emberekkel elégedetlenek lesznek a vállalkozások, és igen, elnök úr, önnek igaza van, rövidre kell fognom a mondandómat, és engem igenis aggaszt, hogy a vállalkozások ennyire elégedetlenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szebdánc. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Um, I just, I, I'm... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Visszatérnék olyan dolgokra, amelyre eh, már kollégák is kitértek. Gábrandi kolléga például a jövőben növekedés honnét várjuk, a fenntartható ipar rosszul teljesít, illetve jól teljesített, mint más területek a gazdasági válság ideje alatt. Kérdésem az ISOS munkaprogramra vonatkozik. Tudjuk, hogy a környezetvédelem szempontjából nagyon fontos bizonyos jogalkotást megvalósítani, amúgy nem létezik a védelem, és tudjuk azt, hogy a meglévő védelmek között valami jól működik, valamit meg kell erősíteni. Felmerül a kérdés, hogy milyen plusz jogalkotásra van szükség, Felmerült az az üzenet, hogy csak akkor szeretnénk jobb jogalkotást, ha ez így van. Nyilván senki nem ellenzi a jobb jogalkotást fogalmát, hiszen ennek ellentetje a rossz jogalkotás lenne. A jobb jogalkotás egyenlővé tehető a kevesebb jogalkotással. Tehát hogyan szeretné megoldani ezt a problémát a bizottság? És hogyha egy fantasztikus cirkulás gazdasági csomag létezik, akkor ez hogy igazodik a jobb jogalkotási agendában? Visznyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ami az Energiauniót illeti, itt megjelenik a dekarbonizáció. Lengyelországból érkeztem, egy olyan régióból, Sziléziából, ahol a szén kérdése nagyon fontos tématerület számunkra. A dekarbonizáció azt jelenti, hogy nagyon sok munkahely fog megszűnni, tömegesen szűnnek meg a munkahelyek a bányászatban, és egy ilyen munkahely a bányászati ágazatot körülvevő ágazatokban öt további munkahely megszűnítését eredményezi. Ön milyen esélyt lát arra a bányászatban, ami inkább a modern technológiákat, modern szénapot technológiákat erősíti? A dekarbonizáció az egyik pillére a kutatásnak, technológiáknak, beruházásoknak. Ezek kulcsfontosságú ágazatok az önök és az Európai Bizottság számára, tehát a dekarbonizáció milyen mértékben fogja meghatározni a kutatási eh, projektek kiválasztását, amelyet a bizottság finanszíroz. Például a tisztább technológiák megfelelőbbek-e a szén vannak olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik a szén teljes használatát. De ez egy, e, e, egyben erősíti az energiabiztonságot is. Az én e, régióm az egyik olyan régió Európában, itt a legtöbb ember távozik. Köszönöm, Rivászi asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos, lenne egy üzenetem az ön számára parlamenti képviselőként, hiszen azóta a Juncker bizottság nem nagyon használja az Európai Parlamentet. Már a második ciklusorán vagyok itt, európai parlamenti képviselőként, akit demokratikusan választott fogalmaztak meg, és rengeteg szöveget láttunk, amely megfelelt a polgárok várakozásainak. Ön a Juncker Bizottság alelnöke, és önök nem akarnak jogot alkotni. Hogyha Európát akarjuk építeni, az mindenképpen az európai polgárokat szolgáló jogszabályok mentén történhet csak, ez az első üzenet. Ezt az alul kihasználtságot minden nap megtapasztaljuk. A második dolog a fenntartható növekedés. Kapcsán én a fenntartható egészségügyről szeretnék szólni. Van itt egy szöveg és egy probléma, és szeretném, hogyha önök dolgoznának ezen a problémán. Ezek az endokrin zavaró tényezők. Nos, a bizottságban rengeteg ilyen kritériumot alakítottak ki, amely ezt a területet érinti, ez rengeteg egészségügyi problémát vet fel az EU-ban és azon kívül. Az Európai Bíróság is foglalkozott ezzel az ügyel, mivel önök nem tartották tiszteletben az napi rendet e tekintetben. Mit akarnak most tenni? Még mindig időt akarnak-e nyerni azzal, hogy hatástanulmányt készítetnek? Ugyanakkor viszont, amikor az amerikaiakkal tárgyalnak, akkor az derül ki, hogy az egészségügyi normákat nem akarják kétségbe vonni. Az amerikaiak igenis kétségbe akarják vonni a mi jogszabályainkat, mert ők a szubstitúciót kétségbe vonják, így a növényvédőszerek tekintetében is. Tehát számíthatunk-e az önkötelezettség vállalására, hogy 2015-ben kialakul ez a kritérium, mégpedig azelőtt, hogy a TTIP-et aláírnák. Remélem, hogy ez egyébként soha nem történik majd meg. Tehát ez az önök felelőssége, illetve amikor arról beszél, hogy Európának adjunk lendületet, nos, ez ügyben önök a felelősek. Köszönöm szépen. Balc úr. Tisztelt alelnök úr, a stratégiai beruházási alap 315 milliárdja úgy jöhet össze, hogyha az uniós pénzt a magánszektor meg 15-szörözi. Ezt sokan csodavárásnak tekintik. De hogy mégis mi lehet a csábító a magánszektor számára? Az, hogy a nagy kockázatú beruházások mögött elvárják, hogy az állam ott legyen forrásokkal, illetve garanciával. Több országban, így Magyarországon nagyon negatív tapasztalatok vannak a ppp konstrukciókkal kapcsolatban tehát itt a gyanakvás az hogy olyan konstrukciók lesznek ahol a rizikót közösségi pénznek kell vállalnia ha pedig sikeres akkor a siker nyilvánvalóan befektetőjé. ez az első probléma. a másik hogy nyilván nem a gazdaságfejlesztés öncél a munkahelyteremtés nagyon fontos a kkv k adják a munkahelyek 67 át. úgy tűnt a jogszabály tervezetből, hogy a bizottság kiemelten akarja segíteni a kkv kat itt a következő szerepel a cél az hogy a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés leginkább a kis és közepes vállalkozásoknak kedvezett. nagyszerű! és van egy következő mondat való ezt a jobb finanszírozást a 3000 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok is kiterjeszteni. Hát akkor most itt bővítjük a 250 fős eh, közepes vállalkozás 3000 főre. Itt rögtön kiderül, hogy a KKV támogatás megint csak deklaráció marad. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Grzyb. Grzyb úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Önfelelős a munkahelyteremtésért, a politikák koordinálásáért, amely a gazdaság versenyképességét hivatott erősíteni, és azt gondolom, hogy önnek egy nagyon súlyos problémát kell majd megoldania. Egyrészt Szükség van a fenntartható fejlődésre, másrészt pedig az ipar versenyképességének erősítése munkahelyekre, különösen olyan feltételek mellett, amikor az EU nyit a külvilág felé, például ami a TTIP-ekkel folytatott tárgyalást illeti az USA-val. Kaptunk bizonyos jelzéseket, mi szerint az ipar bizonyos ágazataiban létezik egy akarat, arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett termelési leakage irányába mozduljunk el. Az energiára közötti különbségek miatt van ez így, illetve szabályozásban különbségek. Ön készítettek a felmérést az ilyen típusú jogalkotási eh, anyagokról, gazdasági hatásokról? Mely dolgok fontosak, amikor az említett döntések születnek arról, hogy a termelési leakage felé, felé mozduljunk el. Itt egy új dologról van szó, egy új jelenségről, a production leakage-ről, de ezt nagyon sokat hallottam például a vegyiparban. Az Európai Unióban a REACH létezik, és az EU-n kívül nem létezik egy hasonló típusú REACH, mint az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm, Mr. Grammaticakis. Grammatikákész kolléga. Nos, nagyon örülök, hogy itt fogadjuk a szakbizottságban az elnök urat. Ön megérthette, hogy milyen üzenetet akarunk küldeni önöknek. Azaz, hogy az alapnak a zöld, a környezetbarát beruházások felé kellett, kellene fordulnia. Ehhez számos ervet érvet hallhatott. Van itt jó szendék, ennek ellenére számos ország nem tud befektetéseket vonzani, és nehézségekkel néznek szemben a jelenlegi gazdasági helyzetben való beruházás esetén. Itt van például Görögország esete. Hogyan lehet meggyőzni a magán befektetőket, hogy befektetéseik olyan országokban, amelyek nehéz gazdasági vagy instabil gazdasági helyzetben vannak, nem lesznek bizonytalanok, és nyereséget is hoznak majd. Sőt, tovább is lépnék. Görögország talán egy harmadik program felé halad. Világos, hogy csupán ez a harmadik program stimulálhatja a növekedést, és csak így tudjuk taprálítani gazdaságunkat. A kérdésem a következő. Vajon az alap játszhat-e jelentősebb szerepet ezen program kontextusában annak érdekében, hogy megszüntessük azokat a fontos hézagokat, amelyeket a korábbi program jelentett. Nagy érdeklődéssel várom a válaszát. Danten úr. Michael. Igen, alelnök úr, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Ön a munkahelyekkel foglalkozik, a környez, itt a Környezetvédelmi és Élelmezési Szakbizottság előtt. Az élelmiszeripar nagy munkahelyteremtő, nagyon sok KKV van ebben az ágazatban, és sajnos ez az ágazat rengeteg hulladékot termel, és gyakran károsítja a környezetet. Tehát emiatt tűnik számunkra hasznosnak, in English. Angol tolmácsolással van gond, mondja az elnök. Vous êtes, euh, monsieur le vice-président, en... Elnök úr, ön a munkahelyekkel foglalkozik, itt most a Környezetvédelmi Szakbizottság előtt jelentő meg, amely bizottsága az élelmezésre is foglalkozik. Itt megszűnt a mikrofon. Est un très gros pourvoyeur d'emploi. Nos, az élelm, élelmiszeripar sok munkahelyet teremt, ugyanakkor sajnos sok hulladékot is termel, és hozzájárul a KKV-k gyengeségéhez is. Nagyon keveset ruháztak be ebbe az ágazatba az elmúlt években. Ugyanakkor a globális élelmiszer igény növekszik, és az európai ismeretek, tudás talán hasznos lehet az egész világ számára. A kérdésem a következő ez az ágazat lehet a jövőben mutató ágazat, és ennek jogcímén kutatási innovációs előirányzatokat kaphat-e a Juncker terv keretében? Köszönöm szépen, de ezt még kerül. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, biztos úr. Az ECR árnyék előadójaként szeretnék néhány kérdést feltenni önnek, abban a reményben, hogy ezeket meg is válaszolja. Hozzá kezdenem biztos úr, hogy a bizottság részéről kaptunk néhány olyan jelzést, ami aggodalommal töltelt minket. Sabine Vejand asszony a European Policy Center egyik ülésén például azt mondta, hogy a célokat felül fogják vizsgálni. Miért? Ez a kérdésem. Megerősíti azt, hogy az európai célkitűzések benne maradnak a jogszabályokban, és mit gondol a bizottság arról, hogy ország specifikusabbá akarják tenni a célkitűzéseket? Ez azt jelenti csak, hogy több időt kap néhány ország, vagy esetleg ország specifikus ajánlásokat kapcsolnak a célkitűzésekhez? ezzel, vagy más célkitűzésekhez kapcsolják? Az Eurostat adatokat adott ki arról, hogy az Európai Unióban hogyan történt 2013-ban a háztartási hulladék ártalmatlanítása, és ebből is kiderül, hogy óriási különbségek vannak a tagállamok között, és nagyon messze vagyunk még az egyelő versenyfeltételektől. Konkrét intézkedéseket tervez a bizottság, hogy javítsa a jogszabályok végrehajtását? Köszönöm szépen. Szűz asszony. Én is üdvözlöm Önt, biztos úr. Katájnen úr, örülünk, hogy itt van. Figyelemmel hallgattam a két kérdéseket, amelyeket a képviselő társaim is feltettek, és azt hiszem, hogy itt két fő kérdéskör körvonalazódik. Az egyik a TTIP, a másik pedig a körkörös gazdaság és a hulladék gazdálkodás. Katalin úr, az elmúlt néhány hónapban szinte az összes EU tagállamba ellátogatott, és gondolom ott is azt tapasztalta, hogy nem egyelően fejlettek az országok az EU tagállamokban, a 28 e, tagállamban. Ezért nagyon e, nehéz az egységes implementálás. Persze mindenki akarja a beruházási terveket, és e, a hulladék irányel végrehajtását. De ön három három fontos célt említett, három dimenziót, és ebből a harmadik a szociális, a társadalmi dimenzió, a környezetvédelmi és a gazdasági mellett. Már egy év eltelt, amióta elindult az új jogalkotási ciklus, még négy év áll előttünk, és minden terv, amiről beszélt, hosszú távú terv, négy-öt évre szól. Az polgárok azonban konkrét, gyors lépéseket, intézkedéseket is várnak tőlünk is, a parlamenttől is. Ezért azt kérdezném öntől, hogy milyen konkrét lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy azt, amit ön elmondott nekünk, el tudjuk mondani otthon az embereknek. Horvátországban is járt ön, úgy tudom, nemrég a kohéziós és strukturális alap alapokból 11,2 milliárd eurót fogunk kapni a következő ciklusban, de azért elég sok mindent nem tudnak az emberek. Nem mérték a polgárok a különbséget a Juncker terv és az európai a egyéb alapok között. Ezt hallom otthon. Nagyon fontos lenne különbséget tenni és elmondani a, az embereknek, hogy mi a Juncker terv, illetve mi ez az európai beruházási alap, illetve mik a régi strukturális alappal kapcsolatos finanszírozási formák. Még mindig nem teljesen világos, hogy az sem, hogy kik fognak dönteni a kiválasztási eljárás során a projektekről. Köszönöm szépen. Elég sok kérdést gyűjtöttünk össze, most pedig alelnök úr, a szó kérem, hogy válaszoljon. Kábéni asszony azt kérdezte, hogy hogyan lehet lehetne az EFSI-ből megfinanszíroztatni olyan projekteket, amelyek nem annyira nyereségesek, vagy későn hozzák az eredményeket, és hogy valaki ott helyben kellene, hogy ismerje a körülményeket. Na, jól értettem, amit mondott. Erre vonatkozott a kérdésem. Nos, az FC, ahogyan elmondtam, úgy fog működni, hogy a projektek kapnak egy kölcsöntőkét, és elsősorban kockázatosabb projekteket célzunk meg. Azaz ebben már benne van, hogy az eredmények nem jönnek nagyon gyorsan. És a beruházás kapcsán van egy külső kockázat megosztás. Az alacsony megtérülésű projektek is támogathatók, tehát belekerülhetnek ebbe a körbe. Nem a bizottság fogja eh, kiválasztani a projekteket, nem mi fogjuk elmondani, hogy ez jó projekt, eh, vagy melyik ország eh, beli projekt kap támogatást. Biztos megvan az oka annak, hogy milyen projektekkel pályáznak az egyes régiók. És hogyha annyira kockázatos egy projekt, hogy a bankok nem adnak erre kölcsönt, vagy túl alacsony megtérülést, akkor lehet az EIB-hez fordulni. De itt a kockázatokat megoszt javítjuk majd, és így lehet alacsony kamatok mellett mégis profitábilisra tenni a projektet. Azután elhangzott a felvetés a PPP projektekkel kapcsolatban. Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Franciaországban a nemzeti fejlesztési bankok együtt fognak működni az EFSZ-vel, ami fontos, mert társfinanszírozás lesz, társfinanszírozást kapnak a projektek, és ez nagyon fontos, mert ezek a nemzeti fejlesztési bankok ismerik az ügyfeleket, a környezetet, és ez majd segít abban, hogy a jó, megfelelő projektek és KKV-k kapják meg a támogatást. Szvék az asszony kérdésére és mondanék még valamit, tehát hogy kik fogják kiválasztani a projekteket. Itt kétszintű irányítás lesz az efsi nél Az első egy olyan bizottság, az első szint, amely a kockázat szintjét határozza meg, és amely az beruházás politikai iránymutatásokat dolgozza ki és lesz egy úgynevezett firewall, egy tűzfal, egy beruházási bizottság, hét tagú, piaci szakértők, akik jól ismerik a piacot, ők fogják elemezni a, a projekteket, és ők döntenek a projektek érdemei, a pályázatok érdemei alapján. Tehát ők fogják alapvetően kiválasztani a projekteket. A az FC és a Juncker terv között az a különbség, hogy az FC-t fel lehet használni csak állami vagy állami magánvegyes beruházásokra. A Juncker terv és az ezt kapcsolódó alap viszont egy külön alap, ami úgy működik, mint egy bank amelyből magáncégek, önkormányzatok, kormányok és bizonyos kockázat megosztás alá tartozó elemekkel vehetnek részt. Ez tőke juttatást is jelentett kölcsönt, kölcsöntőke juttatást. Nagyon fontos a saját tőke és az ilyen tőkejutatások a KKV-k számára. És nagyon sok KKV és startup azt mondja, hogy tudnánk bővíteni a tevékenységet, hogyha kapnánk a bankoktól pölcsönt megfizethető kamatok mellett. De mivel nincs elég saját tőkénk, nem kapunk kölcsönt szemben az amerikai cégekkel, ahol ez jobban működik. A, nagyon fontos tehát a saját tőke oldala ennek az egész műveletnek hogyha veszteség következik be, bukik egy hitel, akkor az alap fog ezt elbukni, ez a kockázatviselés része. Dáli asszony. Ön is rákérdezett arra, hogy mi a, van egy minimális projekt méret. Hogyha KKV finanszírozása veszély nyilvánvalóan ott kicsi projektekről van szó, hiszen a KKV-knak jutatott kölcsön az nyilván kis, kisebb összeg, viszont az infrastruktúrális beruházások nyilván nagyok, nagy összegek, itt nem néhány ezer euróról van szó, itt világos kritériumokat határoztunk meg, néhány millió lesz a küszöb. Lezsenszka asszony a bányászattal kapcsolatban tett fel kérdést, hogy van-e a Juncker plan, tervben valami, ami támogatná, támogatást adna a bányászatnak abban, hogy tisztábbá váljon, tisztább technológiákat alkalmazzon. Például tisztább technológiák támogató beruházások a bányászatban. Na most ez valóban egy, egy gyorsan növekvő terület, a tiszta bányászat. Ugye mindig az a képünk volt a bányászatról, hogy ez szennyező. De nagy a kereslet például Kínában tisztább technológiák iránt. Csak azt kell biztosítanunk, hogy Európa legyen a bázisa, az otthona a tiszta technológiáknak. És már most is vannak olyan jó cégek, amelyek rendelkeznek ilyen tiszta technológiákkal. Tehát, hogyha ilyen projektekkel pályáznak, akkor lehet finanszírozást kapni ilyen típusú projektekre is. Dánsz úr. Szükséges-e újabb jogalkotási munka? Most nem tudok erre átfogó választ adni. ezért dolgozunk most a bizottságnál, ebben a projekt csoportban, megpróbáljuk meghatározni, hogy mi a jó megközelítés a körkörös gazdasággal kapcsolatban, mik ennek a dimenziói, milyen kérdések kapcsán van szükség európai jogszabályra, hol lehet deregulálni, hol le kell harmonizálni vagy szabványosítani, annak érdekében, hogy megvált változzon a gazdaság, milyen ösztönzőkre van szükség, inkább jogalkotási, természeti vagy más jellegű ösztönzőkben gondolkozzunk inkább. Most nagyon alázatosan közelíteném ezeket a kérdéseket. Nagyon érdekes, nagyon ugyanakkor nagyon bonyolult kérdések ezek. Most egy teljesen új koncepciót akarunk kidolgozni, ami tényleg bátorítást, összönzést adhat a fenntarthatóbb növekedésnek. Ez egy nagyon unalmas válasz volt egy nagyon jó kérdésre, de azért remélem, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy a jobb megértés. Ez, ez a körkörös gazdaság, ez az egész koncepció, ez nem egy csomag lesz. Most még gondolkozunk. Vannak már jó gyakorlatok ezzel kapcsolatban különböző országokban. Ezek is majd részbe folynak a vitába. Clarence Florence úr rákérdezett arra, hogy szándékunkban áll-e hogy bátorítást adjunk a hulladékégetésnek. Nos, itt a cél az, hogy minél többet lehetne újrahasznosítani, és a prevenció, hogy ne is keletkezzen már túl sok hulladék. Ami a, az égető műveket illeti, hát azt hiszem ezzel kapcsolatban ön inkább szakértője ennek a kérdéskörnek, <laughs> úgyhogy nem is próbálkozom azzal, hogy önnel itt érvek csatájába bocsátkozzam. Rivázi asszony azt mondta, hogy a Juncker bizottság nem akar jogszabályokat alkotni. Ez nem igaz. A tény az, hogy az új bizottság öt hónapja működik gyakorlatilag. És hogyha nagy dolgokat akarunk, kis dolgok helyett, akkor időre van szükség a felkészüléshez. Én azt mondanám, hogy az FC és a Juncker terv, a jogalkotási javaslatok olyan dolgok, amelyeket nem lehet olyan gyorsan előkészíteni, ennél gyorsabban nem lehetett megcsinálni. A parlamentben majd tavaszra lesznek valóban fontos új javaslatok a bizottság részéről, hát mi addig is dolgozunk. Az endokrin diszruptorokra is rákérdezett. Nos, a bizottság úgy döntött, hogy egy hatás vizsgálati eljárást indít, ez a standard eljárás, meg kell vizsgálni a hatásokat. Az új kritériumok lehet, hogy nagy hatást fognak gyakorolni az egészségre, a kereskedelemre, a mezőgazdaságra, a környezetre, és ezért, azért akarjuk ezt, mert a hetedik környezetvédelmi cselekvési tervben, amelyet 2013-ban fogadtunk el, ezt ugye a parlament a tanácsal együtt közösen fogadta ebben ez szerepel, hogy közös veszély alapú kritériumokat fogunk kidolgozni az endokrin diszruptorok eh, azonosításához. Ezt ezért kell megtennünk. Nem egyszerű ez a kérdés, ahogyan önök is tudják, a tudósok között körében is nagyon sok az egyet nem értés, a véleménykülönbség, és először tudni akarjuk, hogy miről is döntünk. Valóban tényekre, bizonyítékokra alapozott döntéseket akarunk hozni. Konzultáció során 27 ezeren szóltak hozzá, és ezeket az válaszokat, hozzászólásokat nagyon alaposan kívánjuk elemezni. Balcó úr. Ön említette, hogy Magyarországon rosszak a tapasztalatok a PPP konstrukciókkal. Senki nem kényszerít, vagy senkit, vagy bátorít túlzottan a PPP-kre. Vannak jó és rossz példák a PPP-kkel kapcsolatban. A magánágazat beruházásait szeretnénk azért bevonni a finanszírozásba. A PPP egy lehetséges modell. Amikor a PPP-ről beszélünk, akkor általában autópálya építkezésekre gondolunk, vagy ilyesmire, és itt vannak pozitív és negatív példák is. De keves, kevésbé bonyolult módon is lehet strukturálni az együttműködést a magán és az állami befektetők között. Vannak erre más területek. Nincs szükség arra, hogy PPP projekteket alkalmazzunk, tehát ez nem feltétlenül ezt jelenti az FC-ből történő finanszírozás. Azután elhangzott a termelés elvándorlása. Hát igen, ilyen van, elsősorban Kínában. Ezért kell biztosítani, hogy ne kényszer késztessük a vállalatokat arra, az európai cégeket arra, hogy elmenjenek Európából. Nagyon sok minden e, függ ezzel össze. Rugalmasság különböző területen, tudás. Kematikakis e, úr e, azt kérdezte, hogy hogyan lehetne arra bátorítani a beruházókat, beruházókat hogy menjenek Görögországba beruházni. Nos, az FC akkor tud segíteni, hogyha Görögországban elég stabil lesz az általános helyzet ahhoz, hogy a magán befektetők tényleg komolyan megfontolják, hogy beruházzanak-e Görögországba. Ez, itt a kockázatok, nem kényszeríthetünk senkit arra, hogy bárhol is beruházzon. Remélem, hogy a kormány tudja stabilizálni annyira a helyzetet, hogy a magán beruházók görögök és külföldiek is komolyan megfontolják például, hogy beruházzanak az energetikai szektorba, vagy a turizmusba. Hogyha van magán beruházó, aki beruházásra készül, akkor elemezni fogja a helyzetet. Remélem, hogy Görögországban rövid időn belül javulni fog a helyzet. Danten úr rákérdezett az élelmiszeriparra. Igen, élelmiszeripar is kaphat támogatást, sőt, ez egy kiváló lehetőség, ez egy olyan terület, ahol az FC megoszthatja, az FC-ből lehet megosztani a kockázatokat. K plusz F, vagy bármilyen nagy beruházások üdvözlendők az élelmiszeriparban. Ez ugyanolyan jó beruházási terület, mint bármi más. Itt is a kockázat megosztás nagyon sokat segíthet. Rugalmasságot említette Demes Máker már került. Stabilitási és növekedési csomagra vonatkozott a kérdésre. Ugye? Jól értettem? Nem. Megismételni kérdését? Szóval Nem, elnézést a körkörös gazdaságra vonatkozott a kérdésem. Ami minket aggodalommal tölt el, az többek között az a magyarázat, amit nemrég hallottunk a European Policy Centernél, ahol is azt mondták, hogy a célkitűzések szerepét fogják felülvizsgálni. És erre vonatkozott a kérdésem. Mit ért a bizottság azon, hogy a célkitűzéseket ország specifikusabbá akarja tenni? Erre kérnék választ. Köszönöm szépen. Az általános cél marad, de megnézzük a különböző országokban a helyzetet. Ezek az országok nagyon messze vannak egymástól, és úgy tűnik, hogy nem tudjuk megvalósítani az ugyanolyan standardok kiállítását mindenki számára, legalábbis középtávon nem, talán hosszú távon majd igen, és ez volt az egyik gyenge pontja a korábbi javaslatnak. Mi nem fogjuk csökkenteni az ambíciók szintjét, viszont meg kell néznünk azt, hogy mi az, amit el lehet érni. Még akkor is, hogyha növeljük a standardokat, de a helyzet más és más országonként. Ha megnézzük, hogy mit jelent a cirkulár gazdaság, beleértve a hulladékcsomagon, ja, de a hulladékcsomagon kívül ez mit jelent, a termékdizájnnal kapcsolatban is felmerülnek kérdések, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan növeljük a forráshatékonyságot, hogyan csökkentsük a felhasznált nyersanyagot, hogyan tudjuk erősíteni az új üzleti modelleket, amelyek fenntartható fogyasztást erősítik, rending, lending kérdése, ahelyett, hogy valaki birtokolna az összes eh, termékeket, a második nyersanyagból készült termékek piaca, innovatív technológiák, információhoz való jobb hozzáférés. A fogyasztók rendkívül fontosak, ők nem alanyai a folyamatnak, hanem nem csak tárgyai, hanem alanyai is a folyamatnak. Elnök úr, köszönöm szépen! a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is köszönjük, eh, hogy eljött eh, hozzánk, köszönjük részletes válaszait, köszönjük, hogy eljött az ülésünkre. Nagyon hasznos volt a mai találkozó. Emlékeztetnék arra, hogy a következő ülésre április eh, áprilisban kerül sor. Köszönöm szépen, hogy eljött mindenki, és találkozunk legközebbi alkalommal. Köszönöm.